Kolleginnen und Kollegen, ich darf... Kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, megnyitom az ülést. Hölgyeim és uraim! Tisztelt kollégák! a menekült mozgások kapcsán. Most történelmi próba tétel előtt állunk. Most fog kiderülni, hogy Európa képes-e szolidárisan fellépni és összehangoltan. Ezért sürgősségi intézkedésekről szavazunk. 120 ezer menedékjog